védelmet biztosít. Egy automatikus előterjesztést mi jobban szerettünk volna, nem csak igénylésre kellene ezt megadni szerintünk, de sikerült karcsúbbá tenni, nem olyan terjedelmes ez, de azt gondoljuk, hogy pillanatnyilag úgy látjuk, hogy első olvasatban el tudjuk ezt fogadni. És mit következik két percben? Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönetet mondok a liberális frakcióban dolgozó kollégáknak, Klinc úr kiváló munkát végzett. Azt hiszem, hogy rövid időn belül jó kompromisszumot ért el a jelentés előterjesztője. A pénzügyi válság nélkül is nehéz kezelni az ilyen kérdéseket. Én magam is tisztában vagyok ezzel, hiszen én már dolgoztam 2001-ben az ilyen szabályozáson. Nagyon fontos, hogy hatékony és egyértelmű szabályok vonatkozzanak erre a területre a fogyasztók szempontjából is, amit itt sikerült elérni most. Emlékeztetni szeretnék arra, hogy 2001-ben sem volt teljesen világos a helyzet. Számos intézkedést hoztak meg akkoriban, de nem volt de Most is fontos, hogy a piacokat erősítsük, a befektetői biztonságot, a felügyeletet kell erősíteni, az AIKBV szempontjából nagyon fontos az említett útlevél, amit az alapkezelőknek adnának ki, ez egy érzékeny kérdés. Szerintem a végén jó javaslat született. Mindig jó a verseny mellett kitartani, jó, ha megnyitjuk a piacot a verseny előtt, mert akkor működik jól a piac. Ezen túlmenően fontos az is, hogy jól tájékoztassuk a befektetőket, egyensúlyt kell teremteni a mennyiség és a hatékonyság között. A túl sok információ nem mindig jó, de kellő mennyiségű információra van szükség, hogy megfelelő döntés alapjául szolgáljanak. Szerintem sikerült jó egyensúlyt találni. Hatékony pénzügyi piacokra van szükség Európában. Ezek az AIKBV-k igenis sikerszorít jelentetnek Európában és Európán kívül is. Élni kéne a lehetőséggel. Köszönöm. Köszönöm szépen, Ryan kollega, másfél percig. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, először is gratulálni szeretnék Klinc úrnak, a jelentés készítőjének ezért a kiváló munkáért, és azt gondolom, hogy nagyon keményen dolgozott ezen a kompromisszumon. Gratulálok neki. És itt természetesen a cél az az, hogy a bürokráciát és a szükségtelen költségeket csökkentsük Persze néhány tagállamban aggodalmak is merültek fel a javaslat támogatásával kapcsolatban a cél, tehát a befektetők védelme, de nem feltétlenül jó ez a befektetőknek. Azonban meg kell, hogy mondjuk, hogy nyitott piac az jó, és hogyha jól szabályozott, akkor mindenki számára előnyös lehet. A pénzügyi piacok ma már integráltak, ezért közös szabályokra van szükség ahhoz, hogy ez ezek működni tudjanak hatékonyan szerte a világon. Európában és természetesen globálisan is, ugyanis olyan időket élünk, amelyekre még nem volt példa a pénzügyi világban, tehát globális szinten kell megoldani a problémákat Ma ez egy nagy lehetőség, ma ünnepeljük az euró fennállásának tizedik évfordulóját, és ez mutatja, hogy milyen fontos a gazdasági együttműködés az én országom, nem tagja az eurónak, és különösen fontos ez, hogy ez megvalósuljon az ilyen turbulenciák idején. És azt gondolom, hogy ez Izland esetében világosan kiderült. Így nagyon fontos, hogy nem az nagyon fontos, hogy ne történjen meg semmiféle lépés visszafelé, és ne kerüljön senki olyan helyzetbe, mint Izland. Nagyon sok ország használja ezt a példát arra, hogy elutasítsa a Lisszaboni szerződést de a lényeg az, hogy új kontextusban vizsgáljuk a kérdést. Írországna, Izland, Írországnak ott kell maradni a középpontban, és meg kell őriznie a megfelelő pozícióját. És most pedig kicsit hosszabb volt a hozzászólás. Pörvisz kollega kettő percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Minden ellentmondásossága ellenére, ami a pénzügyi szolgáltatások szabályozását illeti, azt gondolom, hogy ez egy jó példa a józan ész érvényesülésére és a megfelelően arányos intézkedésekre. A bizottság és Klinc kollega jó munkát végeztek, úgyhogy én támogatom ezt a jelentést és a javasolt intézkedéseket azt gondolom, hogy ez nagyon jót tehet a skót befektetési iparágnak is, és ez biztosíthatja nem csak Európában a befektetők és a megtakarítók előnyeit, hanem szerte a világon. Persze fontos a kiegészítés. A UCITS az tulajdonképpen egy modell, amelyet érvényesíteni kívánunk. Klinc úr komolyan együttműködött sok partnerrel, a különböző technikák és termékek kialakítását, illetően, hogy megfelelően egyenlőek legyenek a játékszabályok és természetesen nagyobb gazdasági szinten kell ezt biztosítani. Nagyon sok fragmentált a piac, nagyon sok UCITS-szel találkozunk, elő kell segíteni az egyesüléseket és tovább kell vinni ezeket a folyamatokat, hogy lehetővé tegyük, hogy a JUSZIC különböző egyesüléseket valósítson meg könnyebb feltételek mellett, és így tudja megfelelő biztosítékot, megfelelő védelmet nyújtani a befektetőknek ami pedig az útlevelet illeti, ez egy nagyon fontos új rendelkezés, ez lehetővé teszi majd a nagyobb hatékonyságot, a bürokrácia csökkentését, és ez természetesen mindenkinek, különösen a befektetőknek az érdeke nagyon fontos és jó lenne a befektetők és a megtakarítók számára, és nem csak Európában, hanem szerte a világon. Tehát én örömmel támogatom Klinc úr és a jelentését és a UCIC rendelkezéseket. Köszönöm szépen. Berez képviselőasszony három percre. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a jelentés készítő úrnak a munkáját, az elkötelezettségét, a tárgyalási készségét. Az AEKBV-k tulajdonképpen egyfajta védjegyet jelentenek az európai pénzpiacokon. Nagyon jó exporttermék. Ez ugyanakkor egyensúly hiány állt elő, mert vannak termelő és vannak fogyasztó országok, úgyhogy különböző stratégiák érvényesülnek ennek az irányelvnek az egyik célja, a felülvizsgált egyik célja pontosan az, hogy e feltételek között valós, reális belső piaci működés alakuljon ki az AEKBV-knél. Négy kérdés vetődik fel. Az első, az már elhangzott, itt a, az alapkezelői útlevelekről van szó, és a, biztos úr már mondta, hogy alaposan elő akarták készíteni ezt az útlevelet. De először is biztos úr legalábbis akarni kellett volna előkészíteni készíteni, és a bizottság hajlandóságát kérdőjelezném itt meg az Európai Parlament és a tanács az irányelv felülvizsgálatakor igazi útlevelet akar megvalósulni, látni. A belső piac így tud normálisan működni ugyanis. A második kérdés a határidő kérdése. A bankok esetében az értékpapírosítás 5%-át várjuk el, hogy fenntartsák. Hasonló tartalék képzésre visszatartásra lenne szükség, az AEKBV-k esetében is. A harmadik észrevételem a felülvizsgálati szempontokkal kapcsolatos, a felügyeleti szempontokkal kapcsolatos mindenki azt várta a bározó kezdeményezésére létrejött Larozier csoporttól, hogy eredményeket szolgáltasson. Sokáig nem várhatunk erre a munkacsoportra. Nagyon fontos, hogy a szerepvállalók, a termelők és az AEKBV felhasználók számára megfelelő felügyeleti szabályok szülessenek. Végül pedig az adózási szempontokról szólnék, a jelentéskészítő és említette ezeket, hiszen nagyon nagyok a tétek, a protekcionizmus időnként rejtett formában jelentkezik, és tudjuk, hogy ezt meg kell haladnunk. Fontos, hogy a bizottság kezdeményezéseket tegyen annak érdekében, hogy az AEKBV-kre vonatkozó adóztatás valódi szabad mozgást eredményezzen e termékek esetében protekcionizmus nélkül. Köszönöm. Köszönöm szépen, Szárkevics hogy te asszony, egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék csatlakozni a az előttem szóló kollégákhoz, és köszönetet mondani a jelentés készítőjének, hiszen sikerült kompromisszumra jutnia. De azért nem vagyok teljesen elégedett ezzel a jelentéssel. Először is az EU tagállamoknak a nemzetközi vám szakemberek által ismert nyelven kell a szabályokat meghozniuk, vagyis angolul. Nem hiszem, hogy helyes, hogy bármilyen nyelv prioritást élvezzen az adatok kezelésénél. további jogbizonytalanságot jelent azonban, hogyha különböző nyelveken lehet tájékoztatni a fogyasztót. Úgy gondolom, hogy a vállalati felelősség illetve a versenyfeltételek megfelelően szabályozásra került kerüljenek. Csányecki úr, egy perc. Köszönöm szépen. A mechanizmus hatékonyságának javítása ezen a területen nagyon fontos, főleg ha az értékpapírokat tartjuk szem előtt. Szerintem a parlamenti munka egy prioritásává kéne ezt tenni. Az európai szektornak több hasznot kéne juttatni ezen a területen, és jelentős védelmet a fogyasztó számára. Egyetértek a jelentés készítőjével abban, hogy a jelenlegi prospektust fel kell váltani egy ingyenes dokumentummal, amely a lényegi információkat tartalmazza a befektető számára. Ezen túlmenően fontos még azon dolgozni, hogy mit kezdjünk az adózással az alapkezelők esetében. Hátrányos kezelést, hátrányos bánásmódot nem fogadhatunk el, Szerintünk az útlevél szerencsés dolog az alapkezelők számára. Tudnélik, az alapkezelőknek az a feladatuk, hogy az egész Európai Unióban képviseljék az AIKBV-ket, ezért így kéne egy tényleges piacot megteremteni számukra. Biztos úr, parancsoljon. Még egyszer szeretném elmondani, hogy nagyon nagyra értékelem azt a módot, hogy a parlament ezt az ügyet kezelte. Nagyon gyorsan sikerült konszenzusra jutni, mint ahogy említették többen is, itt még nem zárul ez a történet. Nagyon sokat kell még tennünk, illetve a tagállamoknak át kell ültetniük az új szabályokat, az első szintű és a második szintű intézkedéseket meg kell hozni 2011 nyarára. Nagyon fontos ez az útlevelek működéséhez, és az Európai Bizottság mindent meg fog tenni, biztosítom önöket arról, hogy e, nagyon szükséges változtatások megvalósuljanak az európai pénz alapok kezelésében. Köszönöm szépen, most pedig Klinc úr két percre kapja vissza a szót. Mindenek előtt biztos úrral értek egyet, hogy nem zárult le ez a dolog, nem értünk a végére. A végrehajtás következik most, és az egyik ok, amiért a parlament részéről és a tanács részéről is szűk határidőket követeltünk, az éppen az, hogy nem akarunk sokáig várni a végrehajtással, mert láthatjuk, hogy a piacok nagyon gyorsan változnak, és a folyamatosan mögött lemaradunk, akkor az problémát jelent. A mai vita rámutatott arra, hogy széles körű együttműködést sikerült kialakítani a kompromisszummal kapcsolatban hat, párt határokon átnyúlóan. El tudom fogadni, hogy Astrid Luling némileg másképp látja ezeket a kérdéseket. Ami engem illetén meglehetősen bizakodó vagyok abban, hogy a jövő majd megmutatja, hogy Luxemburg, mint pénzügyi központ tényleg nem gyengül majd, ez az aggodalma nem válik be, hanem éppen ellenkezőleg az új UCC irányelv esélyt kínál arra, hogy ez a pénzügyi központ továbbfejlődjön. Abban is igaza, abban igaza van a felszólónak, hogy egy belső piacot kell teremteni. Ez az ágazat nagyon fontos, és hogy belső piacról beszélünk, az egy kérdés, de hogy nem értük el, az egy másik dolog és hogy az új együttműködést kell kialakítani, igényes együttműködést a felügyeleti szervek között is, de hát ez nem csak a válsággal függ össze, minden területen a felügyeleti szerveknek konstruktívan kell együttműködniük. És hogyha Jusic irányelv tényleg némi nyomást gyakorol arra, hogy ez megtörténjen, akkor szerintem annál az egy nagyon jó dolog. Aztán, amiről biztos úr beszélt, a különböző levelintézkedések, de szerintem valamennyiünk érdeke, hogy ez megtörténjen. De ezzel még nem zárult le a dolog. Az ágazatnak magának is el kell végeznie néhány házi feladatot. A Európai Bizottság és mi a parlament részéről tudatosan nem beszéltünk a fan processing folyamatról, témájáról, mert azt mondta az ágazat, hogy ő maga képes ezt saját szabályozás keretei között megoldani, törvényi szabályozás nélkül dolgoznak ezen, de azért konkrét eredmény még nem született. Reméljük nem sokára sikerül eredményt elérnünk, mert különben kénytelenek leszünk belátható időn belül lépni. A végén pedig nem csak az Európai Bizottságnak, de mindenek előtt szeretnék a tanácsnak mondani az együttműködésért, az aktív támogatásért, és a pártok képviselőinek Prevans Perez, Donata Gotardi, Gerez és Luling asszony is részt vettek, ő sokat vitatkozott, jól képviselte az érdekeket, harcosan képviselte, de ahol kellett, ott mindig belement a kompromisszumba. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most 10 óráig felfüggesztem az ülést.